Alors, bienvenue, chers collègues. La deuxième session de cette réunion interparlementaire va se concentrer euh, sur le niveau national. Elkezdjük az interparlamentáris uniót, és részt vesznek benne a képviselők a nemzeti parlamentektől és az Európai Parlamenttől és elmagyarázzák, hogy a nemzeti parlamentjeik és parlamenti bizottságaik mit tesznek migrációs téren, illetve a régiók bizottsága és az Európai Szociális és Gazdasági Szociális Bizottság is hozzá fog szólni. Ez egy kiváló alkalom egy elmélyített vitára az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között, valamint a helyi önkormányzatok és gazdasági szereplők között. Akár csak az első ülésen szeretném megkérni azokat a nemzeti parlamenti képviselőket, hogy amennyiben hozzá kívánnak szólni az ülés végén, akkor a rózsaszín űrlapot töltsék ki, az európai parlamenti képviselők pedig jelezzék a titkárságnak, hogy kérdést kívánnak feltenni, vagy hozzá kívánnak szólni. A két, a stratégiai jelentés két előadója közül sajnos Metzola asszony nincs itt, de Coelho úr szívesen ismerteti az álláspontot. Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt képviselőtársak, Roberta Metzola azért nem tud itt lenni, mert váratlanul az európai csúcs előkészítéséhez hívták át. Azért, illetve akkor találkozunk amikor a tagállamok arról döntöttek, hogy 160 ezer embert helyeznek el különböző európai tagállamokban. Ez egy nagyon komoly eredmény. A folyamat egyes tagállamokban nehézségeket vethet fel, Sajnos az Európai Unió is megosztott a kérdésben, de biztos vagyok benne, hogy felül tudunk emelkedni ezen a megosztottságon. Ez egy globális kihívás, globális válaszokat igényel, az összes régióbeli államnak és entitásnak részt kell vennie a megoldás kidolgozásában, az EU-nak példát kell mutatnia hogyha a származási országok szabályát nem egységesítjük, akkor az emberek tömegei ellenőrizetlenül áramlanak továbbra is Európába, és az emberek kénysz, embercsempészekhez kényszerülnek fordulni, rögtönzött lélekvesztőkön kényszerülnek utazni. Nagyon fontosak az európai intézkedések, így a származási országok és tranzitországok egységes megítélése is. Nagyobb koherenciára van szükség az EU belső és külső politikáiban, így a közös kül- és biztonságpolitikában, a fejlesztési és a migrációs politikában. Ennek a parlamentnek az üzenete csak az politikai egységről szólhat, szólhat ezért Metzola és Kienge asszonyok két párti jelentést készítenek a migráció távlatairól, közös felelősségvállalás és a szolidaritás jegyében nyilván a problémát gyökereknél is meg kell próbálni kezelni, ellenőrizni kell, hogy mire fordítják az európai pénzeket, segíteni kell a bajba jutottaknak, meg kell akadályozni a bűnözők tevékenységét, és menedéket kell adni azoknak, akik védelmet érdemelnek közös európai eh, menedékrendszert eh, kell képíteni, és meg kell beszélni, hogy hogyan lehet eh, visszaküldeni azokat, akik nem jogosultak a védelemre. A szíriai háború, a líbiai válság új kihívásokat jelentenek, késznek kell lennünk arra, hogy kezeljük ezeket a problémákat, gondoskodni kell arról, hogy az ügynökségeink és önkormányzataink, településeink a helyzet magasatán álljanak. Ugyanakkor nem szabad megkérdőjelezni a Schengeni övezet működését, a külső határok ellenőrzését, Európa erőforrásai nem korlátlanok, az a feladatunk, hogy a védelemre szorulók céljaira használjuk fel az erőforrásokat. Akik nem jogosultak védelemre, azokat biztonságosan és gyorsan vissza kell juttatni az országukba össze kell fognunk annak érdekében, hogy mindez megvalósuljon. Biztos vagyok benne, hogy a ma délutáni ülés és az önök észrevételei nagyon érdekesek lesznek, és az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel karöltve megoldást fog találni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Koeljó úr, hölgyeim és uraim. Kienge asszony pillanatokon belül várható. Kicsit megváltoztatjuk a napi rendet és Keith eh, Veznek adom meg a szót, eh, az Egyesült Királyság eh, alsóháza belügyi bizottsága elnökének. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az, a brit alsóház belügyekért felelős szakbizottságának nevében megkapom a szót. Nagyon örülök annak, hogy Cash, McDonald és Jay kollégáim is itt vannak, és nagy megtiszteltetés számára itt az Anna Lind teremben felszólalni. Ő volt az egyik legnagyobb svéd képviselő, aki Európa ügyi miniszter is volt Svédországban. A migrációs válsággal a szavazóink és a parlamentjeink számára az a probléma, és én hiszek az Európai Unióban, és egyetértek az értékeivel, hogy az Európai Unió nagyon lassan reagált a válságra. Tragikus jeleneteket láthattunk, amikor a migránsokat egyik országból a másikba küldözgetik. Van, akire könygázzal lőttek. Azt gondolom, hogy ez a mostani konferencia, és amit ma tesznek az EU-s vezetők, ez egyfajta ö, megpróbálják behozni a lemaradásukat azzal kapcsolatban, amit korábban kellett volna tenniük. Igazán nekünk egy tervet kell kialakítani, és ezt a tervet úgymond eladni a parlamenteknek, a nemzeti parlamenteknek és a szavazóinknak, mert végső soron mindig az a cél, hogy akik minket megválasztottak, nekik kell elmondani, hogy mit teszünk. Az Egyesült Királyságban a bizottságunk elnöke és én magam vagyunk az a két személy, aki Jemenben, Ádenben születtünk. Ő három évesen, én kilenc évesen kerültünk az Egyesült Királyságba. Negyvenen vagyunk a brit alsóházban különböző kisebbségi származásúak, és a lordok házában 14-en. Tehát ami ezen kérdések hátterét illeti. Korábban ezek rendkívül politikai kérdések voltak, mostanra ezek nagyon is egyértelmű észszerű kérdések kiváltak. Én azt akarom elérni, hogy a parlamentjeink el tudják magyarázni a választóinknak. Én Lesztert képviselem. Leszternek 60%-a indiai származású, 20%-a menekültként Afrikából kitoloncolásra került. Amikor ilyen helyeken döntünk, és ilyen szavazóknak kell elmondani a döntésünket. Nagyon fontos, hogy egyfajta diplomáciai érzékkel tudjuk elmondani, hogy miről van szó, miről döntöttünk. A hotspotokat üdvözlöm, de kicsit késve érkezett ez a válasz. Két évvel ezelőtt a görög-török határon drámai jeleneteket láttunk, akik megpróbáltak át jutni a török-görög határon, százezren próbáltak 2013-ig ezen a határon átlépni. Görögország, Olaszország segítségért könyörgött, és az Európai Unió csak most döntött úgy, hogy támogatja őket. A parlamentünkben, a vitákon és helyi szinten is azt gondolom, hogy jobban oda kell figyelni Törökország helyzetére. Törökország természetesen nem képezi az EU részét de rendkívül fontos a probléma megoldásában, a menekült válság megoldásában az ő szerepe. És azt gondolom, hogy nem támogatjuk eléggé a török kormányt a táborokkal kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy milyen kiváló munkát végeznek. És végső soron nem kapják meg a számukra szükséges támogatást az észak-afrikai országokkal is többet kell csinál, ö, tennünk, és a szakbizottságunkban párbeszédet folytatunk Marokkóval, Algériával, Tunéziával. Sajnos a líbiai helyzetet mindenki ismeri. 92%-a azoknak, akik Észak-Afrikából indultak el és Olaszországba érkeznek, Líbiából indultak el. Mivel miután az európai kampányt befejeztük Líbiában, öt különböző kormány maradt utánunk, és ennek is része van abban, hogy a migrációs válság ilyen helyzetbe került. Azt kell biztosítanunk, hogy a migrációs tervet részletesen elmagyarázzuk. Az, hogy 120 ezer embert elosszanak a 28 tagállamban, nos, akkor 4200 menekült jut minden országra. Ez biztos, hogy nem így fog bekövetkezni, mert bizonyos országok ezt nem fogják elfogadni a mi miniszterelnökünk David Cameron vállalta, hogy 20 ezer embert közvetlenül a szírtáborokból fog felvenni. És így visszatérek az első pontra. Rendkívül fontos az Európol szerepe. Azt kell mutat, megmutatnunk a nemzeti parlamenteknek, hogy az Európai Unió az Európolon keresztül a lehető legjobban végzi a munkáját a bűnszervezetek ellen. És attól tartok, hogy a konferencián eddig erről nem beszéltünk több milliárd eurót szereztek ezek a bűnszervezetek a migrációs válság miatt, és folytatják ezt a munkájukat. Nagyon örülök annak, hogy az Európol azt mondta, hogy 27 ezer gyanúsított van. Na, én azt szeretném, hogyha a szavazóimnak elmondhatnám, hogy nem csak, hogy letartóztatják, hanem el is ítélik és börtönbe vetik ezen embereket. És hogy lefoglalják azon ö, javakat, amelyeket emberek szenvedéséből szereztek ezek az emberek azáltal, hogy a földközi tengeren kockáztatják az emberek az életüket, és nagyon sokan ebbe belehalnak. Végül pedig, ami a szírhelyzetet illeti, nagyon sokat beszélünk erről. Vannak, akik szeretnének Szíriában bombázni. Én azt gondolom, hogy nagyon elővigyázatosnak kell lennünk a külpolitikánkban ezzel kapcsolatban. Hogyha nem vagyunk elővigyázatosak, akkor még nagyobb migrációs válságot fogunk előidézni. Nagyon fontos tehát megállni és átgondolni, hogy mit csinálunk a külpolitikánkban, mert nem szeretnénk, hogyha megismételnénk a korábbi hibákat, amelyeket Irakban, Afganisztánban és Líbiában követtünk el. Köszönöm. Köszönjük szépen! Kedves kollégák, kienge asszony közöttünk van, meg is adom neki a szót. Ő a Libében készült stratégiai jelentés egyik jelentéstevője, amely a földközi tengeri helyzetről, illetve a globális fellépés szükségességéről beszél. Megadom neki a szót. E, e, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma délelőtt lehetőségünk nyílott arra, hogy a hotspotok intézményéről beszéljünk. Azt reméltem, és így is lett, hogy a felszólalók pontos felszólalásai segítettek abban, hogy kéteinket eloszlassuk, és megértsünk egy sor dolgot. Ugyanakkor hely, nemzeti, helyi és, orsz- és nemzetközi szinten kell kezelni a migráció kérdését, éppen ezért hálás vagyok a nemzeti parlamenteknek és a helyhatóságoknak, hogy képviselőjüket elküldték. Remélem, hogy a mai, lehetőség, mai alkalom lehetőséget kínál arra, hogy egy folyos, folyamatos párbeszédet folytassunk um, a helyi hatóságokkal a, és az országos hatóságokkal. Nagy kihívás előtt állunk, és nagy teher, terhet hárít ez a helyhatóságokra, hiszen nekik kell lefolytatniuk a menekültügyi eljárást, illetve nekik kell befogadniuk a menedékkérőket, és nekik kell végezetül integrációni őket, illetve képzést és egészségügyi szolgáltatást biztosítani. Minden támogatást megérdemel az, aki az üldözés, a szegénység vagy a háború elől menekül, de ugyanakkor az állampolgárok jogát is biztosítani kell úgy, hogy egy integratív befogadási politikát dolgozzon ki. Mint tudják, a parlament célja, az Európai Parlament célja az, hogy a migrációs jelenségre megfelelő megoldást találjunk. Roberta Metzolával társelődője vagyok a stratégiai mediterrán térség, a földközi-tengeri térség mediterrán stratégiájáról szóló jelentésnek és jelzem, hogy sem xenofób, idegellenes észrevételekkel, sem szlogenekkel, sem szöges dróttal, sem tömegoszlatással és könyvgázfakasz, és könyvfakasztógázzal nem oldjuk meg ezt a problémát. Nem. Hosszú távú megoldásra van szükség, strukturált szakpolitikai lépésekre, amelyek az alapokokat is megoldják, és kezelik a menekültek áramlatát. Éppen ezért a jelenséggel összefüggő minden szempontot kezelni szeretnénk, egyrészt a humanitárius szempontot, másrészt a menedékkérők védelmét, az embercsempészek elleni fellépést, valamint a harmadik államok stabilitásának kérdését, de ugyanakkor az európai demográfiai kihívásokról sem szabad megfeledkezni, hiszen nem a rendészeti, hanem politikai és diplomáciai megoldást lehet csupán találni. Európának a nemzetközi szintéren is fel kell lépnie, annak érdekében, hogy minden szereplő, az nemzetközi szervezetek, a tagállamok, a harmadik államok és a civil szervezet bevonásra kerüljön a megoldásra. Köszönöm eh, képviselőtársamnak is, hogy együtt dolgoztuk ki ezt a fontos jelentést. Köszönöm Kienge asszony, most pedig a meghívott hozzászólóknak, eh, előadóknak adom meg a szót. Azt kérném, hogy maximum 10 percben beszéljenek, hogy elegendő időnk maradjon a vitára. François de Coster az első hozzászóló, a mm, Régiók Bizottsága CIVEX bizottságának az elnöke, és a migrációs agendáról ő készít véleményt. Köszönöm szépen, elnök asszony, képviselő asszonyok, képviselő urak, illetve önkormányzati képviselők. Hölgyeim és uraim, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy felszólalhatok és az európai helyi és regionális önkormányzatok hangját is hallhatják így. Nagyon gyakran a települések szembesülnek elsőként a migrációs áramlással, hullámmal, A régiók bizottsága azzal bízott meg, hogy készítsek jelentést az európai migrációs ágendáról. nord régióból érkeztem, Franciaország északi részéből, amely az Egyesült Királysággal szemben terül el. Az elmúlt hónapok, elmúlt évek során ez a régió az európai migrációs politika kudarcának szimbólumává vált. És amikor kudarcot mondok, akkor egyszerre van szó arról, hogy kudarcot vallottunk abban, hogy két Európai Uniós tagállam közötti határt megfelelően működtessünk, akkor is, hogyha az egyik tagállam a Schengeni térséghez tartozik, a másik pedig nem, hiszen ugyanahoz a politikai unióhoz tartozunk, amely egyre szorosabb egységet jelent. Annak is jelképe ez a régió, hogy képtelenek voltunk a migrációs hullámot megfelelően fogadni, megfelelően kezelni, és ma délután már sürgős vészhelyzetről beszélhetünk. Elmondhatom, hogy az európai településeknek nincs választási lehetőségük, természetesen úgy szenvedik meg ezt a helyzetet, hogy a helyzet messze túlmutat az ő hatáskorükön de mivel ők vannak az első vonalban, megpróbálják a lehető legjobb feltételekkel fogadni a migránsokat a területükön rendkívüli mértékben növekedett meg az érkezők száma, és nagyon gyorsan változik is a, az állampolgársága a bevándorlóknak. Ez a települések részéről politikai vállalást is jelent, ugyanakkor pénzügyi kötelezettséget is. A múlt héten az ALDE frakció több tagjával a régiók bizottságából Kaléba látogattunk, és megkérdeztük az ottani önkormányzatot 5 millió euró válaszolták arra a kérdésre, hogy mennyibe kerül Kalenek a menekült áradat fogadása. Igazából nem csak a szám volt megdöbbentő, hanem az, hogy nem Kale település, nem az önkormányzat készítette ezt a becslést, a keleiek teljes szívükkel, nagy lelkűségükkel fogadták be a migránsokat, nem becsülték fel, hogy mennyibe fog ez kerülni. Egyszerűen fizették a költségvetésükből a politikai vállalásuk miatt a bajba jutott emberek befogadásának költségeit a Kale, Kalei régió gazdasági szereplőivel is találkoztunk, és azt mondták, hogy Franciaország és Anglia között meg kell erősíteni a közlekedés biztonságát. Ugye naponta egy órát töltenek a gépkocsi vezetők a teherautójuk, kamionjuk ellenőrzésével, ez 150 ezer euró többletköltséget jelent egy év alatt a fuvarozó számára, hiszen a szállítmányozó céget büntetik meg, hogyha migránst találnak rejtőzve a kamionban. 1800 euró ilyenkor a pénzbírság, gyakorlatilag ez a kamionnak a haszna, ami így elvész. A társadalmi kohéziót is próbára teszik, ezek a, ez a, az ilyen helyzet próbára teszi a településeken a társadalmi kohéziót is. A települések megpróbálnak némi ellátást biztosítani a migránsok számára, de ugyanakkor nagyon sok helyi lakos felteszi a kérdést, hogy miért csak a migránsok kapnak ilyen segítséget. Ennyire több településen vetődik föl az ilyen kérdés, attól függetlenül, hogy belépési vagy tranzit helyszínről van-e szó mert én egy tranzit településen jártam. Előadói tapasztalatom is van, nem csak a jelenleg készülő véleménnyel kapcsolatban, hanem a tavalyi jelentésnek is előadója voltam, ami az olasz elnökség alatt készült. Az egész Európai Unió egysége, a kohézió a tagállamok között került veszélybe. Az európaiak közös projektje, politikai projektje került veszélybe. A migrációs ügy megosztja az európaiakat, a régiók bizottságán belül is a polgármesterek, önkormányzati képviselők megosztottak, első ízben zajlik ez és elmondhatom, hogy az egész európai projekt került veszélybe, együtt kell választ találnunk annak érdekében, hogy megmentsük ezt az integrációt. Nyilván a jelentésemben én is újra el fogom mondani, hogy vészhelyzet van, hogy sürgősen cselekedni kell, a településeknek nagyobb segítségre van szükségük, több pénzre, a tagállamok most adnak többletpénzt, de gyorsabban kellene ezeket a pénzeket oda ítélni a az önkormányzatoknak, és amikor azt mondom, hogy gyorsabban, azt is mondhatnám, hogy közvetlenebbül. Nagyon gyakran a pénzügyi keretek a tagállamok különböző közvetítőin keresztül kerülnek el a településekhez és ezért az önkormányzatoknak kell sokszor várniuk ilyen rendkívüli helyzetben rendkívüli kivételes eljárásokat kellene talán kialakítani. Hozzátenném még, hogy a helyi önkormányzatoknak több információra is szükségük lenne, mert az első vonalban vannak, nem ugyanazt jelenti a szubszaharai Afrikából érkezőket, a szíriaiakat, az irakiakat, vagy az eritreaiakat fogadni. Fel kell nekünk is készülni a különböző kultúrák befogadására. A geopolitika is nagyon megbolygatott egy csomó Európával szomszédos országot, de az is igaz, hogy a migráció is más, mint tíz hónapja volt. Fontos tájékoztatni a helyi önkormányzatokat, hogy ők felkészülhessenek a, a menekültek fogadására, és meg tudják szervezni a fogadásukat. Persze tavaly és az idén is a fő hívószava a jelentésemnek a szolidaritás lesz. a 80-as cikk alapján kell eljárni az Európai Uniónak, a parlament is így gondolja. Azt hiszem, hogy vitathatatlan, hogy sürgős a helyzet, vészhelyzet van, szolidaritásra van szükség, ezt a cikket kell Eh, alkalmazni a tagállamok között, illetve a helyi önkormányzatok irányába, akiket én képviselek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon komoly problémákról beszélt, és azt gondolom, hogy egész Európában felmerülnek ezek, és megoldást kell rájuk találni. Most folytassuk is a nemzeti parlamentek képviselőivel. Janos Lamarisnek adom meg a szót, aki a ciprusi alsóház belügyi szakbizottságának az elnöke. Lemeris úr. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Éveken keresztül ismételgettük hasonló üléseken a kozakon, hogy milyen nagy szükség lenne arra, hogy a migrációs kérdésekkel az EU-n belül koordinált módon beszéljünk. Éveken keresztül próbáltuk felhívni a figyelmet az EU-ban arra, hogy milyen migrációs nyomás nehezedik Európa déli országaira. Sajnos emberi tragédiákra volt szükség ahhoz, amelyeknek gyerekek voltak az áldozatai, hogy erre sor is kerüljön. A nyugat-balkáni utak miatt kénytelenek voltunk mostanra valóban európai megoldást keresni. És pontosan erre van szükség az EU-n belül. Fontos, hogy megelőző megközelítést alkalmazzunk. Sajnos eddig ennek nem volt eredménye. Elképzelhető-e másfajta reakció egy humanitárius válságra? A határok lezárása megoldása Szerintünk egyértelmű, és még egyszer elmondjuk, hogy a migrációs áramlatok kérdése addig aktuális marad, amíg az érintett térségekben konfliktusok és háborúk vannak. Éppen ezért kell fellépni a migrációs áramlatokat kiváltó okok, a háború, a szegénység ellen. Az ellen, hogy földbe tiporják az emberi jogokat. Nekünk is felelősségünk van ebben, itt az Európai Unióban. Azáltal, hogy nem tudtunk hatékonyan fellépni, a, ezen jelenségek ellen. Azáltal, hogy nem tudtunk hozzájárulni hatékonyan ahhoz, hogy az érintett országokban, az EU-val szomszédos országokban a jólétet ki lehessen alakítani és a békét, a migrációs áramlatokhoz mi is hozzájárultunk. Vannak gazdaságilag erős országok, amelyek más országok kizsákmányolásához is hozzájárulnak, és ezért felelősek, és természetesen ebből egyfajta egyensúly hiány alakul ki, és diktatoriális rezsimek alakulnak ki. Az európai vezetők fontos, hogy olyan Európáért küzdjenek, amelyben szeretnének élni. Azt reméljük, hogy Juncker elnök úr megközelítése ezzel kapcsolatban holisztikus megközelítést fog eredményezni a migrációs kérdésekben. Attól tartunk, hogy ha nincsen megfelelő politikai akarat, akkor csak fél megoldásokat fogunk találni, amelyeknek katasztrofális következményei lehetnek, amelyekkel nem lehet megoldani a helyzetet. Azt gondolom, hogy mindenkinek egyértelműen kell fogalmaznia. Nap mint nap látjuk a migrációs válságot, a menekült válságot, és azt látjuk, hogy ez nem csak egy országot vagy egy ország csoportot érint. Az egész Európai Uniót érinti. Éppen ezért a migrációs kérdésekben az európai politikai döntéseket kell a szolidaritás alapján meghozni. A tagállamok közötti szolidaritásról beszélek. Mégpedig egy olyan közös fellépésre van szükség, amelynek keretein belül a menekültek áthelyezését lehet megoldani. Azt látjuk, hogy nem akarnak holisztikus, globális megoldást keresni a feszültségek látván, amiről korábban beszéltem. A ciprusi parlament plenáris ülésén beszélt ezen kérdésekről. Közvetlen intézkedések nemzeti és európai szinten a migrációs válságot láttán ez volt a címe az általunk szervezett konferenciának. A parlamentünk a illetékes biztos urat, Avramopoulos biztost meghívtuk, és egy második plenáris ülésünkön a parlamentben nagyon sok más kérdést is felvetettünk ebben a kérdéskörben. Bíráltuk az Európai Uniós politikát. A vitánk a menekültek származási országaira koncentrált, és kiemeltük, hogy nagyon fontos stabil és békés térségeket kialakítani, amely hosszú távon is a stabilitás és a béke övezete lehet. Nagyon fontos az alapelveket, az Európai Uniós alapelveket tiszteletben tartani, a tagállamok közötti szolidaritást és kölcsönös tiszteletet, és nagyon fontos tiszteletben tartani az emberi életeket. Fontos a Dublin 2-es rendeletet is megváltoztatni miután felmértük a ciprusi felkutatási és mentési központ tevékenységét, arról beszéltünk, hogy milyen eszközökkel rendelkezünk arra, hogy az embercsempészek ellen felléphessünk. Azok ellen, akik ezen menekültekkel kereskednek. Nagyon fontos a helyi hálózatokra koncentrálni. Kiemeltük azt is, hogy milyen fontos jól bánni a menekültekkel, és a legális migránsokkal. És az európai szabályozások alapján arról is beszéltünk, hogy fontos a helyi társadalomba integrálni ezen menekülteket, tájékoztatni őket a jogaikról, és közben rasszizmus ellenes politikát folytatni. A családegyesítésről is beszéltünk, és arról, hogy milyen tartózkodási engedélyeket lehet kiadni humanitárius okokból. a belügyi szakbizottságunk, az esély, esélyegyenlőségi szakbizottságunk foglalkoztak ezen kérdésekkel. Hölgyeim és uraim, Ciprus a menekültügyi kérdésekkel kapcsolatban különösen fontosnak tartja ezen kérdéseket. A mi nemzeti pszichénkben nagyon fontos szerepe van a menekülteknek. 1974-re még mindenki nagyon jól emlékszik. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy olyan emberekről beszélünk, akik a háborúból, az éjség elől menekülnek és jobb jövőt keresnek. Szeptember 14-én Ciprus mindezen kérdésekről tárgyalt, eszmecserét folytatott, és 274 embert fog befogadni Magyarországról és más országokból, azon menekülteken túlmenően, akik már most a központjainkban vannak, és akiket integrálni kell a társadalomba, akiket le kell telepíteni. Egy millió lakosa van Ciprusnak, és nagyon komoly a munkanélküliség, és éppen ezért ennél több menekültet nem tudunk befogadni. Mi, a ciprusi köztársaság nem tudjuk egyébként azt sem kontrollálni, hogy mi történik az északi elfoglalt területeken, és hogy mi történik a Törökországból származó problémák miatt. Amikor ezen politikákról beszélünk, mindig emlékeznünk kell arra, hogy itt emberi életekről van szó, és az emberi méltóságot kell védenünk. Köszönöm. La Maris, maintenant je donne la parole. Köszönöm szépen, Lamaris úr. Most pedig Gennaro Milliore úrnak adom meg a szót, aki az olasz képviselőház bizottságának elnöke. Köszönöm szépen a Libe szakbizottságnak, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és felszólalhatok, és így képviselhetem, ahogy több olasz képviselőtársam tette is itt a parlamentben. Például maga Skienge asszony is azokat a kérdéseket, amelyekkel eh, Olaszország foglalkozik, illetve azokat a célokat, amelyeket célba vettük. Többek között az igazi európai defi identitás definíciója tekintetében is. Nagyon elégedett vagyok, ahogyan ezt a kérdést felvetették Mondván, hogy egy holisztikus, mindenre kiterjedő eh, megközelítésre van szükség. Valóban olyan hozzáállásra van szükség, amely képes komplex igényeket kielégíteni, a jelenség sok osztatú voltát kiszolgálni, és eh, amelynek segítségével elkerülhetőek azok a hibák, amelyeket a múltban tettünk, eh, épp úgy, ahogy a biológiában vagy a kémiában sem lehet elkövetni ugyanazokat a hibákat, hogyha okosan lépünk föl. Látni kell tehát, melyek azok az okok, amelyek kiváltották ezt a migrációs áramlatot, természetesen nem elegendő arról beszélni, hogy hogyan lehet korlátozni a menekült áramlatot, hanem az okokra is rá kell világítani. Ebben a holisztikus, vagy mindenre kiterjedő megközelítésben az emlékezetre is szükség van. Mégpedig a kollektív emlékezetre, egy földrész Európa kollektív emlékezetére Olaszország is hosszú ideig ebbe emigránsokat bocsátott ki a világ irányába, és ugyanakkor pedig menekültek jöttek hozzánk a totalitarizmus és a háborúk elől. Ez tehát a saját identitásunk, a saját szerepünk megértésében kult szerepet játszik. Ugyanakkor az együttélésünk és az Európai Unió együttélésének egyik alapvetése is ez, a háború rémálma E, után jött létre az Európai Unió, az európai közösségek, és a kontinensük szociális és kulturális e, modelljét akarjuk támogatni, e, és meg kell akadályozni, hogy a humanitásról alkotott elképzelésünket bárki is veszélyeztesse. A menedékhez való jog individuális és univerzális jog, Morkóne úr is beszélt erről, mégpedig arról, hogy kétes az országokat beosztani biztos, biztonságos és nem biztonságos országokra, mondván, hogy bizonyos országok állampolgárai semmiképpen nem kaphatnak politikai menedékjogot, hiszen ezzel aláaknázzuk az individuális, az egyént illető menedékhez való jogot. Éppen ezért úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy egy közös politikát dolgozzunk ki, az európai menekült politikát, és ebben részt vehetnek az EASO és összes többi más ügynökség is, és eh, így hatékonyabban tudjuk kialakítani egyrészt a befogadást, másrészt persze a visszatérés folyamatát is, és ilyen módon elengedhetetlen a Dublini megállapodás áttekintése is. Módosítanunk, frissítenünk kell a nemzeti és az európai jogszabályokat annak érdekében, hogy a legális bevándorlást megteremtsük, mind a menekültek számára, mind azok számára, akik már úton vannak. Másrészt képmutatás azt mondani, hogy ha 500 millióból 505 millióra nő, 505 milliára nőtt a lakosság az Európai Unióban, és ennek a bevándorlásnak egy jelentős része illegális volt. Ez képmutatás, most végre itt az ideje annak, hogy legálissá tegyük a bevándorlást egységes bevándorlás és befogadási normákat kell kidolgozni, és ugyanakkor határozottan kell végrehajtani ezeket a szabályokat, hiszen a mi parlamentünk akkor, amikor megfogalmazta az olasz politika és az olasz parlament bizottsága megfogalmazta a kritikáját az európai befogadási politikával kapcsolatban, akkor ezzel nem törődött senki. Mindenki vonogatta a vállalt az európai szintéren, holott pedig Olaszországot már sújtotta ez a probléma. Éppen ezért arra van szükség, hogy megakadályozzuk, hogy az illegalitás irányába tereljük a bevándorlókat, akár a külső harmadik országokban történő események, akár az országunkban való belépés után. Sok menekült posztraumatikus sokban szenved, voltak éppen mindenki, aki Líbien keresztül jön, valamilyen sokkot szenvedett meg, hiszen emberkereskedők viszik őket az ország egyik részéből a másik részére, gyakran elrabolják, váltságdíjat követelnek értük, megkínozzák őket. Erre a jelenségre válaszolni kell. Úgy gondolom, hogy minden szereplő, aki valamilyen módon érintve van a menedékkérőkkel való munkában, az egészségügyi munkatársak, a rendészeti munkatársak egységes képzésben kell, hogy részesüljenek. Aztán van itt még egy kérdés, amelyről az ideig nem volt szó, márpedig erre nagyon nagy szükség van ahhoz, hogy politikai kezdeményezésüket hitelesé tegyük, ez pedig az információ kérdése. Pontosan tudjuk, hogy mennyire fontos a korrekt, megbízható információ, hiszen a, a, a híresztelések eh, és a félelemkeltés politikai piacán, eh, hogyha nem rendelkezünk megbízható információkkal, akkor a szélsőségesek eh, irányába tereljük az embereket. A közoktatásban és a mm, közvélemény tájékoztatásában megfelelő információt kell adni a menekültek jelenségéről és azok kiváltókokról is. a mi országunkban öm, már előfordult, hogy a lakosság öm, tüntetett, nem volt hajlandó befogadni a menedékkérőket, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez még mindig elszigetelt jelenségnek tekinthető Olaszországban. A politikai elitnek igenis felelőssége van abban, hogy megfelelő elemeket eh, építsen ki, és segítsen a bennünk lakozó humanitárius meggyőződés működésében, rendszeré válásában. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió eh, veszélynek van kitéve, az egységes fellépés hiányzik, éppen ezért parlamenti képviselőként úgy gondolom, hogy mindent meg kell annak érdekében tenni, hogy biztosítsuk, hogy a védelemre szoruló embereket befogadjuk, máskülönben nagyon nehezen tudjuk majd az állampolgárainak azt mondani, hogy hogyan tudunk 500 millió emberrel törődni, ha néhány százezerrel nem tudunk törődni. 500 millió az saját állampolgáraink száma. Köszönöm. Köszönöm szépen Millióra úr, hölgyeim és uraim, most pedig Francisco Márquez de la Rubiának adom meg a szót, a e, spanyol e, képviselőház belügyi bizottságából. Jó napot kívánok, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Szeretnék köszönetet mondani, hogy itt felszólalhatok, és az anyanyelvemen spanyolul fogom folytatni. Az Európai Unió és eh, tagállamai az Európai eh, Alapjogi eh, Kárta kötelezettségeit be kell, hogy tartsák azokat az alapjogokat fogalmazza meg ez a kárta, amelyek az egész unióban érvényesek. Ami a migrációs politikát illeti, Nos, erre a politikára éppen úgy vonatkozik az alapjogi kárta, mint a többi szakpolitikára. Talán érdemes emlékeztetni rá, hogy a következő jogokat ismeri el ez a kárta az emberi élethez, az egészséghez, a szabadsághoz, biztonsághoz, a magánélethez, családi élethez, a munkavállalás szabadságához és a menedékhez való jogot ismeri el, illetve a diszkrimináció tilalmát mondja ki a kárta. Hmm. Ezeket az alkotmányos jogokat, tehát nem csak a tagállami alkotmányok tartalmazzák, hanem az Európai Unió alapjogi kártája is. Hogyha figyelembe vesszük, hogy milyen helyzet alakult ki a közép-európai országokban az Európai Unió belügyminiszterei most próbálnak ugye ezzel a valósággal megbirkózni és meghozni a szükséges intézkedéseket. A Libe szakbizottság által szervezett eszmecsere igen aktuális, sürgős vészhelyzet van, és rövid távon meg kell birkózni vele, ugyanakkor olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek hosszú távon is érvényesek tudnak maradni. A spanyol kormány megpróbál a menekültek befogadására programokat kialakítani. nem csökkentették végül a költségvetési kereteket, sőt az európai e, támogatásnak köszönhetően ez a keret még növekedett is. Spanyolország e, az elmúlt években súlyos gazdasági válságot e, élt át, mint tudjuk, ezért a menedékjogi keret viszonylag alacsony. A szomszédos országok nagyon sokféle támogatást nyújtanak a munkahelykeresésben is többek között a migránsoknak. Spanyolország befogadó képessége nyilván a segítségnyújtási kötelezettségünkhöz kötődik, a minisztériumunk különböző humanitárius tevékenységeket folytat, befogadó központokat működtet, ugyanakkor civil szervezetek is igen aktívak. A spanyol királyság fogadta el az első letelepítési döntést a Juncker terv alapján, és különböző megállapodások köttetnek, így az európai csúcs is döntéseket fog hozni, amelynek, amelyeknek is Magyarországra kihatása lesz. Az elmúlt évtizedekben nagyon sok migráns érkezett Spanyolországba, 7000 kilométeres a határunk, és közel van Afrika, 36 ezer menekült érkezett a spanyol partokra az idén, és ezzel meg kell birkóznunk, meg kell akadályozni, hogy humanitárius tragédiák következzenek be, hiszen az embercsempészek csak a pénzzel foglalkoznak, kihasználják ezeknek az embereknek a szerencsétlen sorsát, 2006 óta több mint 90%-kal növekedett a partjainkon partra szálló menekültek száma. Hogyan lehet megmenteni a migránsokat és méltósággal befogadni őket? Nos, az EU ügynökségei segítenek ebben, többek között a Frontex, Marokkóval, Szenegállal és Mauritániával pedig megállapodásokat, együttműködéseket alakítottunk ki. 99%-kal csökkent a Kanári-szigetekre érkező menekültek száma a származási országgal való együttműködés révén. Nem szeretnénk, hogy Európa közös tömegsírrá vagy erődítményé váljon. Nem szabad különböző kerítéseket építeni, meg penalizálni azokat, akik Európába szeretnének jönni. Be kell vonni az összes szociális, társadalmi szerepvállalót a céljaink megvalósításába. a különböző hatóságaink ezt elfogadják, a jelenlegi drámának pont ez az egyik következménye. Hatékonyan kell együttműködni, és a gyökerénél kell kezelni a problémát. Ezzel kerülhetetlen a túléléshez. A túléléshez muszáj paradigmát váltani, muszáj más szemszögből vizsgálni a problémát a civilizált országok között az együttműködés alapvető, ugyanakkor az Európai Unió külső határait őrizni kell, a tagállamoknak, az EU intézményeinek együtt kell ezt megvalósítani. Operatív, pénzügyi és emberi segítséget kell nyújtani az EU-nak a határon elhelyezkedő államoknak. Nagyon fontos a tranzitországok megsegítése és ugyanakkor a származási országokkal hatékonyan együtt kell működni rövid, közép és hosszú távon. Ebből egy közös, megfelelő mederben tartott folyamat alakulhat ki, ami lehetőséget ad azoknak, akik védelemre szorulnak, és elveszi a bűnözők kenyerét. A bevándorlás kulturális változatosságot jelent. Nagyon fontos ugyanakkor ezeknek az embereknek az életét megmenteni. Spanyolország jól ismeri ezt a problémát, különböző megoldásokat dolgoztunk ki, hibákat is vétettünk. Mindenek előtt a legális bevándorlást kellene ösztönözni, és el kellene rettenteni a az embercsempészeket. A Dublini rendelet elavult, felül kell vizsgálni, meg kell erősíteni a Frontex erőforrásait, eszközeit. Meg kellene próbálni hatékonyan működtetni a befogadó pontokat, hotspotokat, amiről a mai napon sokat beszéltünk ugyanakkor meg kell próbálni azoknak az embereknek a gyors visszaszállítását megoldani, akik nem teljesítik a menedékjog, illetve a nemzetközi védelem feltételeit. Nagyon fontos, hogy a szolidaritást hangsúlyozzuk az Unióban. Köszönöm. Köszönjük. Dela Rubia úr, ön nagy tapasztalatokkal rendelkezik a migráció területén természetesen. És egy nagyon fontos kérdésre is kitért, remélem hogy ez lesz a következő lépés az integrációs program az Európába érkezőkkel kapcsolatban. Most pedig megadom a szót Kári Hendriksennek a Norvég Parlament Igazságügyi Szakbizottságából. Norvégia a Schengeni övezet részét képezi, és ezért rendkívül érdekes az Európai Unió parlamentje és mindjárt számára megismerni Norvégia véleményét ezen kérdésekben. Hendrickson asszony, megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük a meghívást, hogy itt szót kaptunk a mai konferencián. Nagyon hasznos meghallgatni a jelenlegi vitát a többi nemzeti parlamenttel, ezen nagyon komoly kérdésben, amelynek drámai kihatásai vannak. A mostani válság egy új időszak kezdetét jelenti minden európai ország számára. Nem lehet most már a korábbi helyzethez visszatérni, akut krízisről van szó, és valami új felé kell fokozatosan átlépnünk. Holisztikus megközelítése van szükség. Erőfeszítést kell tenni arra, hogy a békés, demokratikus fejlődést tudjuk támogatni, ott, ahonnan a menekültek érkeznek. A jelenlegi migrációs és menekült válság nagyon megdöbbentett minket. Nemrég helyi önkormányzati választások, választások voltak Norvégiában, és ez is komoly téma volt. A norvég lakosság szeretne ebben a válságban aktív segítséget nyújtani. A mostani helyzet felmérése nagyon fontos, és nagyon szívesen leírom most önöknek a norvég helyzetet, és hogy milyen főbb elemei vannak annak a megállapodásnak, amelyet a norvég parlament a nyári szünet előtt írt alá. És leírnám, hogy a jelenlegi helyzetben Norvégia milyen szerepet játszik. Az elején emlékeztetnék arra, hogy annak ellenére, hogy nem vagyunk az EU tagja, Norvégia a bel- és igazságügyi együttműködés főbb részeiben részt vesz. Ide tartozik a Schengeni megállapodás, a Dublin együttműködés és az Európai Menekült Segítő Hivatal az EASO. Ezért tehát az EU migrációs politikájának a nagy része ránk is hat. Tagként Norvégia részt vett a NATO múlt heti ülésén, és az EBESZ tagállamokkal is beszéltünk a migráns kérdésről. Mindig támogatjuk a parlamentben ezen kérdéseket. Az elmúlt hónapokban megnőtt a menedékkérők száma Norvégiában. A norvég bevándorlási igazgatóság szerint 11.500 menedékkérő érkezett tavaly Norvégiába. A mostani becslések szerint 2015-ben 16-20 ezer ilyen kérelem fog érkezni. A múlt héten 1240 menedékkérő érkezett. A legtöbben Szíriából jönnek, de sokan jönnek Eritreából és Afganisztánból is. A többségük más Schengen országokból érkeznek Norvégiába, de nemrég szír menekültek az orosz-norvég határon keresztül érkeztek Norvégiába. Nagyon tág, széles politikai konszenzus van arra vonatkozóan Norvégiában, hogy általános megoldást kell Európában találni. A sürgősségi áthelyezési mechanizmust Norvégia is üdvözli, amelyről tegnap döntöttek. Készen állunk arra, hogy felvállaljuk a felelősségünket, és hogy politikai vitát indítsunk. A miniszterelnökünk Angela Merkellel nemrég tárgyalt, és az igazságügyi miniszterünk részt vett az EU belügyminiszterek tanácskozásán tegnap. Ők megismételték, hogy a norvég kormány szándéka az, hogy részt vegyen a sürgősségi áthelyezési mechanizmusban önkéntes alapon. A norvég parlament tárgyalt még a nyári szünet előtt a helyzetről. A munkáspárt vezetője kezdeményezte, hogy széleskörű konszenzust alakítsunk ki a kérdésben. Minden párt, kivéve kettőt aláírták a politikai megállapodást arról, hogy Norvégia milyen szerepet vállalhat abban, hogy a humanitárius válságot lehessen csökkenteni Szíriában, és a kritikai helyzetek, helyzetet, kritikus helyzetet hogyan lehet javítani Szíriával környező országokban. Nagyon fontos részt venni ebben a munkában, hogy a jelenlegi humanitárius helyzeten lehessen javítani. A megállapodás azt jelenti, hogy Norvégia további humanitárius segítséget nyújt Szíriának és szomszédos országoknak körülbelül 27 millió euró értékben 2015-ben. Összesen így 135 millió euróval támogatja a kérdést, és további 27 millió euróval fogjuk 2016-ban még támogatni ezt az ügyet. Norvégia az ENSZ menekültügyi főbiztosát tájékoztatta arról, hogy készen áll 8000 menekültet befogadni 2015 és 2017 között Szíriából. A szíriai kvótát 500-zal fogjuk növelni, 1500-ról 2000-re. A norvég önkormányzatok és civil szervezetek felkérést kaptak arra, hogy segítsék ezen szemberek befogadását és integrálását. Az önkormányzatok, a vallásos és humanitárius szervezetek és civil szervezetek, családok, egyének nagyon lelkesen próbálnak segíteni a menekülteken. Közös erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy az integráció sikeres lehessen. Az önkormányzatok az arányosnál nagyobb szerepet vállalnak abban, hogy humanitárius alapon segítsenek, és ezért további finanszírozást kapnak az államtól. Norvégia ezen kívül hajókat állít rendelkezésre a földközi mentési műveletekhez. Szeptember 3-án, szeptember 3-áig több mint 7000 ember életét mentette meg a két norvég hajó. És meghosszabbítjuk a részvételünket. És tudom, hogy a képviselők júliusban is hallottak már arról, hogy a Norvég és az Európai Hajó Tulajdonos Szövetség tájékoztatta őket a hajó, kereskedelmi hajók szerepéről a földközi mentésekben. Ebben nagyon fontos szerepet vállalnak. A norvég kormány felajánlotta, hogy támogatja a már meglévő menekült programot Görögországban, norvég alapokon keresztül. És javasoltuk azt is, hogy más finanszírozásokat csoportosítsunk át ezen alapba azért, hogy a jelenlegi válságra megoldást találhassunk. További finanszírozás a jelenlegi helyzet javítására Szerbiában és Macedóniában szintén finanszírozása került. A norvég kormány ezen kívül az ENSZ-nek felkínálta, hogy nemzetközi donorkonferenciát tartsunk Norvégiában a szír menekültekkel kapcsolatban. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy ezt a mai ülést megszervezte. Köszönöm a figyelmüket. Merci, Madame Henry. Köszönöm, Hendriksen asszony. Most utolsó előadóként ma délután Malia úrnak adom meg a szót az EGSB képviseletében. Ő az előadója az európai agendáról szóló jelentésnek. Malia úr. President. Köszönöm szépen, állnak asszony, köszönöm a meghívást. hogy az EGSB véleményét elmondhassam. Tomit, köszönöm a Libe szakbizottságnak, hogy lehetőséget kínál arra, hogy itt eszmét cseréljünk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy folytassuk ezt a párbeszédet, hiszen teljesen nyilvánvaló és világos, hogy hatalmas véleménykülönbség a témában az Európai Unió tagállamai között. Az EU-t bírálták, hogy túl sokat vitázik, túl sokat keresi a párbeszéd lehetőségét, de ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy fel is tudjunk lépni. Úgy gondolom, hogy a migrációs válság súlyosabb és nagyobb veszélyekkel jár, mint a pénzügyi válság az elmúlt években. Sokan elmondták, hogy ebben a válságban az a veszély rejlik, hogy szétszakítja az Európai Uniót, de ugyanakkor az is kérdés, hogy mi volna, ha az EU nem működne, nem létezne, hogyan tudnák az egyedüli tagállamok felvenni a versenyt ezzel a helyzettel. Az Európai Gazdasági Szociális Bizottság, vagy az EGSB múlt héten egyhangulag fogadott el egy véleményt, és ezzel egy nagyon fontos üzenetet fogalmazott meg. Egyébként az üzenetet az Európai Parlament is megfogalmazta, mi szerint egységesnek kell lennünk Európában. Állásfoglalásunkban azt mondtuk, hogy szolidárisnak kell lenni emigránsokkal, akik menedékre és um, befogadásra szorulnak, másrészt pedig szolidárisnak kell lenni azokkal a tagállamokkal, akikre a legnagyobb migrációs nyomás nehezkedik. Megfelelő és fair megoldást kérünk állásfoglalásunkban minden tagállam számára. Az EGSB-ben a különböző tagállamok képviselői más-más véleményen voltak, de mindenki egyetértett abban, hogy eljött a szolidaritás ide, és meg kell mutatnunk a külvilágnak, hogy Európa milyen értékeket képvisel. Sajnos az Európai Unió ebben a krízisben nagyon sok negatív választ adott, láttuk, hogy szégyen teljesen bántak a migránsokkal, kerítéssel zárták le a határt, és kevés pozitív választ láttunk. A tegnapi megállapodás amely szerint 160 ezer menedékkérőt vagy migránst áthelyeznek más tagállamokba. Pozitív lépés, és nem szabad ugyanakkor az ilyen megoldás megtalálásában rejlő nehézségeket aláértékelnünk. De hogyha Jordániára, Libanonra vagy Törökországra tekintünk, ahol több milliót kezelnek, illetve fogadtak be, akkor felmerül a kérdés, hogy eleget teszünk-e mi a ránk háruló kötelezettségnek. Az Európai Gazdasági Szociális Bizottság egy sor véleményt fogalmazott már meg e kérdésről. Én magam is előadója voltam a migráció és a szabálytalan migráció és a migráció kérdéséről szóló jelentésnek két évvel ezelőtt, és nagyon szomorúnak tartom, hogy ilyen sokáig tartott, amíg szembe tudtunk nézni a valósággal, szembe tudtunk nézni azzal, hogy ez egy olyan probléma, amelyel az egész EU-ban foglalkozni kell. Közeleg a 12. óra hatalmas, hatalmas a nyomás, mely ránk nehezedik, valamit tenni kell. Az egyik kihívás, mely a saját kezdeményezésű jelentésünkben eh, szerepel, a valóság felismerésében rejlik. Szicíliában jártunk, eh, befogadó állomásokat látogattunk meg, látogatunk majd meg, és eh, találkozunk azokkal az emberekkel, akik a Frontex, az EASO, vagy pedig más szervezetektől, és főleg a legfontosabban a civil szervezetektől, találkoztak a menekültekkel és segítettek nekik. Ez a legfontosabb. A civil társadalom, hiszen mi is a civil társadalom képviselői vagyunk, a civil társadalom segítsége nélkül nem tudunk segíteni a menedékkérőkön. Az Európai Unió kezében lévő eszközök, a szomszédságpolitika eszközei, illetve a kereskedelmi és fejlesztési politikai eszközöket is használni kell, de mi jelentésünkben két dologra fókuszálunk. Egyrészt a civil társadalom jelentőségére, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a civil társadalom még hatékonyabb, tud még jobb választ adni. Másodszorban pedig arról beszélünk, azt kérdezzük, hogy az EU hogy segíthet a civil társadalomnak abban, a civil szervezeteknek abban, hogy gyors választ adjanak. Általában a civil szervezeteknek eh, hiányzanak a forrásaik, eh, és ezért úgy gondoljuk, hogy az EU-s eszközöket arra is kell használni, hogy a civil szervezeteket segítsük. Figyelünk majd az integráció kérdésére is. Fő prioritásunk jelenleg az, hogy hogyan lehet a szélsőséges rendkívüli helyzetet kezelni, de nagyon fontos, hogy azon is gondolkozzunk, hogy mit teszünk következő lépcsőben, hogyha már befogadtuk a menedékkérőket. A legnagyobb veszély abban rejlik, hogyha befogadjuk őket, és utána elfeledkezünk róluk. Ezzel biztos, hogy sérülékeny helyzetbe kényszerítjük őket, eh, ismét kizsákmányoljak majd őket, pedig nagyon nehéz, eh, veszedelmes helyzetből jöttek hozzánk, tehát hogyha elengedjük a kezüket, a befogadás után ismét kiszolgáltatjuk őket másoknak. Vagy a másik lehetőség, hogy mind a bevándorlók, vagy a menedékkérők, mind a többségi társadalom számára pozitív erőket találjunk ebből a lehetőségből. Hiszen ha integráljuk ezeket a menedékkérőket, akkor hozzájárulhatnak a társadalom jobbulásához, gazdagodásához. A múlt tapasztalatai azt mutatják, hogy ha nem elég erőfeszítést teszünk, akkor nem sikerül az integráció. Tehát most a múlt hibáiból is okulva megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a migránsok tényleg pozitívan járulhassanak hozzá országaink felvirágoztatásához és jobb alakításához. Még egyszer mondom, az EGSB véleménye decemberben kerül lezárásra, decemberben zárjuk ezt le. Megemlítem még, hogy október 15-én egy meghallgatást is tartunk, ahol a munkaerőpiaci integráció kérdéseit is tisztázni fogjuk, ezután pedig a decemberi plenáris vitán reméljük, hogy sikerül elfogadni majd a véleményünket, és remélem, hogy ezután az Európai Parlament figyelembe veszi majd az EGSB által írt és elfogadott véleményt. Köszönöm. Köszönöm, majdnem két óránk maradt a vitára. Most megadom a szót a nemzeti parlamenti képviselőknek és az európai parlamenti LIBE tagoknak. Először is Kes úrnak adom meg a szót az Egyesült Királyság alsóházának képviseletében. Hello. Can you hear me all right? Hallanak? Köszönöm szépen. Attól tartok, hogy amit ma hallottam, annak nagy része abból a szándékból származott, hogy megoldást keresünk. Sajnálatos módon ennek nagy része eléggé irreális. Attól tartok, hogy most a tegnapi döntéssel az történik, miszerint kötelező jelleggel, minősített többséggel akarnak ráerőltetni egy döntést olyan országokra, akik ebből nem kérnek, hogy ennek olyan hatása lesz, miszerint ezen országokban a választók aztán majd ennek fényében fognak szavazni. És ezért rendkívül aggaszt minket az a mód, ahogy ez a döntés született. És fel kell tennem a kérdést, van-e bármilyen határa annak, hogy ha valaki egy elnyomó rezsimből jön, közel-keletről vagy Afrikából. Csak azok, akiknek elég pénzük van ahhoz, hogy eljöjjenek ide, fogják megkapni a jogosultságot erre? Vagy nem lehet-e az, hogy itt inkább gazdasági bevándorlásokról, bevándorlókról van szó, és nem a valódi menekültekkel vagyunk ennyire irgalmasak? A második kérdésem pedig annak a definíciójára vonatkozik, hogy kit is tartunk az 51-es egyezmény szerint menekültnek. És az alapjogi kartára és emberi jogi szabályokra vonatkozó definíció, hiszen azt gondolom, hogy sokkal pontosabban kell meghatározni, hogy ki is egy menekült. És egy utolsó kérdés, amit felvetnék, annak a kérdése, hogy a dzsihádisták Erről egyáltalán nem beszéltünk eddig. Nos, rendkívüli helyzet lenne az, hogyha az derülni ki, hogy több mint egy millióan eljöhetnek Európába, és azt gondolom, hogy mostanra kritikussá vált a helyzet, és egyre inkább dezintegráló hatása van ennek, és az európai választók is mutatják ezt a szavazataikban, hogy a bizalom 60%-kal csökkent. Tehát az utolsó felvetésem a következő. Valódi integrációról beszélhetünk-e, avagy különböző emberek különböző szokásokkal és hagyományokkal érkeznek, akik nem akarnak végső soron beilleszkedni az európai értékrendbe. Sokat beszéltünk szolidaritásról, egyebekről. Nem lehetséges, hogy potenciálisan éppen, hogy problémát hozunk létre, mert elutasítják majd ezt a megoldást a választók, és ezzel dezintegráljuk Európát ahelyett, hogy koherensebb erőt kovácsolnánk belőle. Köszönöm. Thank you, Mr. Cash. Now... Elnök, köszönöm szépen, Cash úr. Button úrnak adom meg a szót az Európai Parlamentből. Um- köszönöm szépen, elnök asszony. Két részes egyszerű kérdésem van a bizottságnak, de ehhez egy kis bevezetőt is fűznék. Eh, Keith Wells, a belügyi bizottság elnöke két dolgot is mondott. Egyrészt a migránsokról azt mondta, hogy a, az EU-nak a választópolgárokkal konzultálnia kell, örülök, hogy migránsokról beszélt, mert nagyon sokat beszélünk itt a menekültekről, a menedékkérőkről. Nos, az 51 es egyezmény pontosan elmondja, meghatározza a kritériumokat, hogy ki számít menekültnek. Na most a, azoknak az embereknek a túlnyomó többsége, akik Európa táján kopogtatnak, nem menekülő, hanem migráns, ráadásul illegális bevándorló és azt mondja, és gondolom, hogy ide érti a eh, Egyesült Királyság kormányát is, meg az EU eh, vezetését is, hogy eh, konzultálni kell az emberekkel. Hm, azt gondolom, hogy nem lehet eladni dolgokat az embereknek, ami nem kell nekik, mert a szélhámosság az már nem kereskedelem, ez így van ezer éve az hogyha az Európai Unió nem akar végeláthatatlan tömegeket érkezni látni politikailag korrekt BBC-t leszámítva mindenki látja, hogy mi történik. Tiltakoznak az emberek egész Európában. Tegnap itt a bizottságban Magyarországot ostorozták és bírálták, mert a, magyar kormánynak volt bátorsága megkérdezni az állampolgárokat, hogy mit akarnak az Európai e, Unió is e, megtehetné, de úgy tesz, mintha mindent jobban tudna, mint az állampolgárok. E, Orbán Viktornak van igaza, amit a bevándorlók növeked, számának növekedésénél látunk, az nem is migráció már, hanem invázió, Nézzék meg Káléban és Magyarországon fiatal, erőteljes férfiak hogy is viselkednek, nem kérik udvariasan, hogy beengedjék őket, hanem követelik a beléptetést, agresszívek, arrogánsak. Minél több ilyen embert beengedünk, annál több ilyen fog érkezni. Malia úr azt mondta, hogy eh, hol eh, lennénk, hogyha az EU nem létezne. Nos, valószínűleg a probléma sem eh, létezne. Ugye Merkel asszony annyit befogadna, amennyit csak jön. Most persze próbál visszavenni ebből. Az emberek megpróbálnak, megpróbálnak egy lábbal bejutni egy tagállamba, aztán hamarosan az összes országot elárasztják, Kaléban vannak, a legtöbb ember muzulmán országokból érkezik, sokkal értelmesebb lenne, hogyha muzulmán országoktól kérne menedéket, és a másik irányba indulna. Egyszerű kérdést teszek fel a bizottságnak. A bizottság elfogadja, elismeri, hogy a legtöbb ember nem menekült, hanem migráns, tiltott bevándorló, ezért a szakpolitikának is tükröznie kellene ezt. Ez az első kérdés, a második pedig a bizottság elismeri-e, hogy minden diplomáciai nyomást fel kellene használni a gyakorlati szempontból, <clears throat> akár csak az európai nemzeti kormányoknak, hogy nyomást gyakoroljanak például az öböl menti igen-igen gazdag arab államokra, hogy fogadják be ezeket az embereket, akik ott sokkal jobban ellennének, és nekünk is jobb lenne. És ők bőven megengedhetik ezt maguknak. Köszönöm szépen. Köszönöm, Báton úr. Nem vagyok biztos benne sajnos, hogy a bizottság képviselve van itt, és az önkérdés inkább a délelőtt üléshez kapcsolódik. Most pedig Kausza eh, úrnak adom meg a szót Lettországból. Köszönöm szépen, elnök asszony, eh, lettül fogom folytatni. Kedves kollégák, megint következményekről beszélünk, mit teszünk az integráció terén, melyek lesznek a további intézkedések, de helyi és nemzeti szinten e, még a válság okairól is beszélni kell, és az egyik ok, az, van egyetérthetünk, a szervezet bűnözés. A mediterrán környéken a szervezett bűnözés könnyen átmegy a határokon. Láthattuk a magyar-osztrák határon átlépő teherautót, amiben megfulladtak a menekültek. EU e állampolgárok is részt vesznek tehát a szervezett bűnözésben, és ezért gondolom, hogy Európának, illetve az európai tagállamoknak a büntető törvénykönyvük felülvizsgálatával kellene foglalkozniuk, és növelni kellene a büntetési tételeket az embercsempészetben résztvevők számára. Nyilván nemzeti szinten nagyon nehéz felvenni a küzdelmet a szervezett bűnözéssel szemben, mert ezek a bűnözők a határok két oldalán működnek. Az Európolt kell bevonni ebbe a küzdelembe, hogy a bűncselekmények megszervezőit lekapcsolhassák, ugyanakkor a tagállamokban kell beazonosítani az elkövetőket, nyilván többnyire EU állampolgárok. Ez segíteni fog a válság okainak felszámolásában. És amikor az Európolról beszélünk, és ugye azt halljuk, hogy az Európolnak nincs elég erőforrása a szervezett bűnözés elleni küzdelemre, Nos, felhasználhatnánk a lefoglalt bűncselekményből származó pénzeket erre a célra, illetve a büntetési tételeket emelhetnénk. Köszönöm. La parole à Madame Wimberg. Madame Wimberg. Madame Wimbergnek adom meg a szót. Valja au obire. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azon gondolkoztam, hogy először Svédország helyzetéről számolnék be. Ezt is teszem. Hetente 7000 menedékkérő ér, érkezik. És persze felmerül az emberbe, hogy milyen véget érhet ez a történet. Látjuk, hogy egyre több ország nem tartja be a Dublini megállapodást. Svédország sem tartja be. ugyanakkor voltak éppen a mi fellépésünk arra ösztönzi a migránsokat, hogy tovább utazzanak Finnországban, mert túl hosszú a menedékkérelmi eljárás elbírálása, ám az integráció maga nem sem volt sikeres az elmúlt években. Annak is tanúi vagyunk, hogy nem veszik kellőképpen komolyan a migráció jelenségének okait. Az UNHCR képviselője arról számolt be néhány év nappal ezelőtt, hogy nem kapnak támogatást a táborok működtetéséhez, fenntartásához. Nem csoda, hogy az emberek elkeserednek, és akár az életüket is kockára teszik a földközi tengeri átkelésem. Minél több embert segítenünk kell, mégpedig ott, ahol vannak, és nem az arra kell őket ösztönözni, hogy életüket kockára téve a háborgó tengeren keljenek át, és Észak-Európába jussanak el. Persze, az észak-európai és skandináv államokban, hogyha valaki Szíriából jön, biztos, hogy tartózkodási engedélyt kap, jó támogatást kap, de akik igazán rászorulnak, nem is jutnak el Svédországba. A világ élelmezési programjától, képviselőjétől azt hallottuk, hogy rendkívüli támogatást kértek, de ezt nem kapták meg. Azt ígérték a menekülteknek a táborokban, hogy élelmiszeri jegyeket osztanak, de nem sikerült ezt megtenni. Ezt a, ez a háttere az európai menekült hullámnak. Tudjuk, hogy újabb és újabb tömegek várnak a menekült táborokban, Törökországban és máshol. Ezért úgy gondolom, hogy a 160, 160 ezeres kulcsa még semmit sem oldottunk meg. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Zamit Dimet úrnak Máltából. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy meghívtak ide. Amikor ezt a találkozót összehívták, akkor nem gondoltuk, hogy az állam és kormányfők csúcsot tartanak éppen most ebben az időben, ahol ugyanezt a fontos kérdést fogják megvitatni. Mi persze a nemzeti szempontjaikat jelenítjük itt meg, erre is kértek, éppen ezért hogy számoljuk be a helyzetről Máltában. Hatalmas migrációs nyomás nehezedik Máltára már 2002 óta. Észak-Afrika, főleg Líbiából indult a legtöbb migráns, illetve innen jött, de ezek főleg Szomáliából, vagy pedig a fekete-afrikai, vagy szubszaharai térségből jöttek. És több éven keresztül pedig volt úgy, hogy csak 2000 ember érkezett évente. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Málta egy icipici ország, 420 ezer lakósa van összesen, 316 négyzetkilométeres, és a lakosság sűrűsége pedig 10.300 ember per négyzetkilométer. Málta már mindig is hangsúlyoztam, hogy ebben a kontextusban kell látni a menekült kérdést az európai szolidaritást szükségességéről beszélünk már évek óta, hiszen egy olyan ország, mint mi, vagy Olaszország és Görögország is akár, évek óta vannak kitéve ennek a rendkívüli migrációs nyomásnak, hiszen voltak olyan európai tagállamok, ahol nem voltak érzékenyek még erre a kérdésre, és nem nehezedett rájuk ilyen migrációs nyomás. Kvázi ezt mondták, ez a nem, nem, mi, nem a mi problémánk, nem a mi gondunk. Egy-két tragikus esemény az elmúlt hónapokban, például a 2600 halálos áldozatot követelő baleset, és az erről kép készült valóban a világ minden tévéképernyőjén látható, szívet szaggató, szomorúsága képekkel, felkeltették az igazi szolidaritás iránti igényt többekben. És ezt látjuk, ezt tapasztaljuk most meg sok európai országban. Helyes, hogyha most már azt kérdezzük, hogy milyen mechanizmusokra van szükség. Tovább és világosabban kell különbséget tenni a között a menedékkérő között, aki háború vagy üldöztetés elől menekül, és a gazdasági migránsok között. Málta az az ország, ahol az egy főre 20, több mint 20-20,2 menedékkérő jut, ez a legmagasabb Európában. Mit remélünk? Hát azt reméljük, hogy a tanács ma elfogadja a 160 ezeres áthelyezési kvótát, de ez csak egy lépés. A fő érvünk ugyanakkor, hogy azok a mechanizmusok, amelyekben megegyeztünk, ezeket a elfogadás utáni következő naptól kezdve alkalmazzuk itt. Hiszen hitelességünk forog kockán, az európai értékek hitele forog itt kockán. Köszönöm. Monsieur Dimes, maintenant je donne la parole à Madame Anna Most pedig Anna Gomes képviselőnek adom meg a szót a Libeszak Bizottság képviseletében. Szeretném jegyzőkönyve vetetni, hogy én azon emberek közé tartozom, akit, aki azt kéri, hogy a bizottság szankcionálja Magyarországot, mert úgy gondolom, hogy Magyarország viselkedése teljes mértékben ellentétes azon elvekkel és értékekkel, amelyek mentén az Európai Uniót létrehoztuk. Emlékszem még, hogy a második világháború végén a menekültek jogaival kapcsolatos egyezményt európaiak számára hozták létre. Európai menekültekről beszéltek akkoriban. Egyetértek a norvég kollégámmal, aki felhívta a figyelmet arra, hogy új korszakot kezdjünk írni Európában. Közben, ahogy a máltai kolléga is mut, bemutatta, ez már folyamatban van. A menekültek és a migránsok itt vannak, jönnek az EU-ba. Nem térhetünk vissza 2002-be. Migránsok és menekültek földrésze vagyunk, és a világ a migránsok és a menekültek mozgásából áll össze, ezt el kell fogadnunk. A mai helyzet, amelyben konfliktusokból érkeznek ide menekültek, olyan konfliktusokból, amelyekben komoly felelősségünk van nekünk, azáltal, hogy aktívak vagy passzívak voltunk, csak tovább nehezíti a helyzetet minnyájunk számára, és a polgáraink számára egyre nehezebb ezt megérteni, különösen, amikor e- olyan Európában élünk, amely saját maga is hozza létre ezen migránsokat. Én tudom, hogy miről beszélek, Portugáliából jöttem. Az elmúlt négy évben az EU Portugáliában nevetséges megszorításaival 485 ezer migránst produkált. Nem igazán volt rájuk szükségünk. Pont, hogy nagyon nagy szükségünk lett volna rájuk. Portugáliában mert leginkább szakképzett ö, munkaerőről van itt szó. És a most érkező menekültek is szakképzett emberek. És nem azért hagyták ott a hazájukat és az otthonukat, mert ezt akarták. Azért, mert erre kényszerítette őket az atrocitások sorozata Szíriában, Irakban. Tíz évvel ezelőtt Irakban jártam a határon, és azt mondhatom, hogy a kormányaink nem álltak ki mellettünk, mert nem tudták hatékonyan visszaszorítani az iszlám államot, és ez az egyik oka a menekültek távozásának az, hogy előlük menekülnek. És a kormányaink nem úgy járt el, ahogy az EU-nak el kellene járnia a konfliktus megoldásban. Líbia. Sajnálatos módon a brit kollégámnak, aki először kért szót, azt kell, hogy mondjam, hogy nem igaz, és előadó voltam a Libében, Líbiában jártam saját magam az elmúlt öt évben többször is, nem igaz az, hogy Kadafi bukása után öt kormány maradt ott. Nem. Egy kormányt hagytunk ott, de nem támogatta ezen kormányt az, aki Kadafi támogatta, és nem tette meg a szükséges lépéseket a biztonság létrehozásáért, és úgy tett, mintha a határőrizet a migránsok őrizetére vagy ellenőrzésére elég lenne. Nem, mert nem volt valódi biztonsági struktúra Líbiában, nem volt megfelelő határőrizet. És mi ezt azért tettük, mert a tagállamaink ahelyett, hogy együttműködtek volna, ahelyett, hogy európai módon működtek volna együtt, egymással versenyeztek. Vannak, akik bolykottálták az EBS-t, bolykottálták a közös kül- és biztonságpolitikát és a védelmi politikát, és saját szerződéseik miatt léptek úgy, ahogy. Ez az oka annak, hogy Líbiában olyan a helyzet, mint amilyen. És ezért terjeszkedik az iszlám állam Líbiában is. A partnerekkel ehelyett együtt kellene dolgozni, és meg kellene nézni, hogy a partnereink mit tesznek. Törökország. Törökország nagyon sok menekültet fogadott be, és közben nagyon sokat visszautasít, és közben ambivalens módon jár el az iszlám állammal kapcsolatban is. És Líbiában is és Törökországban is egy, egyfajta kihelyezett háborúnak a részét képezik. Nos, azon kollégáknak, akik a dzsihádista veszélyről beszéltek. A dzsihádisták itt vannak. A legutóbbi merényletekben a mi európai dzsihádistáink követtek el merényletet. Itt a parlamentben nemrég elhangzott, hogy a dzsihádistáknak nem kell ezen szörnyű utazásra vállalkozniuk. Ők hamis, nagyon jó útlevelekkel tudnak utazni. Úgyhogy igen, valóban nem voltunk elég hatékonyak a dzsihadisták elleni küzdelemben, és védeni kell azokat, akik rászorulnak, az önkormányzatokat, a civil társadalmat kell segíteni, be kell vonni őket, és teljesen át kell formálni a politikáinkat, mert azáltal, hogy nem tudjuk védeni azokat, akik rászorulnak, nem tudjuk megvédeni a saját polgárainkat sem. És tudjuk, hogy szükségünk van a migránsokra a menekülteken túlmenően. Elnök, köszönöm Anna. Most legény úrnak adom meg a szót Magyarországból, ha jól értettem a nevét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az idő előrohadtával tekintettel én röviden három dologról szeretnék beszélni. A Magyar Szocialista Párt álláspontja szerint, a Magyar Szocialisták álláspontja szerint, ami már elhangzott egyébként délelőtt is, a Dublin 3 rendszer mondjuk úgy, hogy megbukott, nem alkalmas a mostani helyzetre, nem erre találták ki, e, ezt a helyzetet nem tudja kezelni, annak az lett volna az értelme, hogy néhány száz e, e, menekült esetében adott volna egy eljárásrendet, a mostani több százezres, akár milliós nagyságrendű tömeget nem fogja tudni kezelni. Véleményünk szerint egy új eljárásrendet kell kialakítani az Európai Unióban. A második, amiről szeretnék beszélni, hogy véleményünk szerint azért indul ez a e, hatalmas embertömeg, mert ott, ahol most ő jelenleg tartózkodik, ugye főleg Törökországban, Libanonban és e, Jordániában e, vannak ezek a menekülttáborok, leszámítva az észak-afrikai és a, a bangladesi menekülteket, az afganisztáni menekülteket. Szóval ezekben a táborokban az élethelyzetük valamivel rosszabbra fordult, meglátásunk szerint hogyha uniós forrásokat biztosítanánk arra, hogy ezekben a e, menekültáborokban egy jobb életet biztosítsunk számukra, illetőleg e, még menekültáborokat nyitnánk meg, akkor e, nem lenne ez a hatalmas emberáradat, amely Európa felé tartana. És a harmadik ezzel mondjuk úgy, hogy összefüggő dolog, ami tudom, hogy nagy geopolitikai játékokra adna okot, és különböző nyersanyagok is szóba kerülnének. E, ennek ellenére kezelnünk kellene azt a problémát, amelyet az iszlám állam jelent, meg ugye ez a kiváltó oka elsősorban ennek a menekültáradatnak. Meglátásunk szerint egy közös fellépésre lenne szükség ezen szervezetelen is, és valahogyan talán ezzel sikerülne mondjuk Szíriában normalizálni az ottani életet. Köszönöm, és remélem elég rövid voltam. Köszönöm szépen, Legény úr. Most pedig eh, Atkinson úr következik, a Atkinson asszony a Lébe szakbizottságnál. Eh, láthatják, hogy eh, a medve barlangjába érkeztek. Semmi nem fog történni belátható időn belül. Orbán Viktor magyar kormánya azt teszi, amit a britek többsége tenne szolidaritásról beszélnek. Hát önök szolidárisak az emberek által aláírt szerződéseket lobogtatják. François de Costé-nak szeretnék kérdést feltenni. Én voltam az egyetlen brit politikus, aki a kellei polgármestere találkoztam tavaly, és több mindenben egyetértettünk. Eh, még egyszer feltenném a ma előtt feltett kérdésemet, mert nem kaptam rá választ. A Dublini Egyezmény alapján fogva tarthatjuk és kitoloncolhatjuk az embereket, akik nem migránsok, hanem bűnözők. Ugye a kormányom által épített kerítést lerombolják, bemásznak az alagútba, a kenti gazdaságot tönkreteszik, amit én képviselek, bet, betörnek a teherautókba, a kamionokba. Miért nem tartóztatják le, és miért nem nem toloncolják ki őket. And now uh, Mrs. Karina Olson. Karina uh, asszony következik most. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket a nemzeti parlamentekből erre a fontos találkozóra. Szociáldemokrata vagyok, svéd szociáldemokrata, és megtiszteltetés számomra ugyanakkor az is, hogy az annal interemben vagyunk, hiszen ő mindig kiállt az emberi jogokért, és azt gondolom, hogy ez a jó kiindulási pontja a mai beszélgetésnek is, bár ez nem ennyire egyértelműen derül ki mindig a hozzászólásokból. Ez egy akut helyzet, és nagyon fontos, hogy az emberek életét megmentsük. Ugyanakkor a külpolitikáról is beszélnünk kell, békefenntartásról, erőteljesebb fejlesztési politikáról, illetve az ENSZ menekültügyi főbiztosságának támogatásáról. És az embereknek joguk van a menedékre, ugye, ahogy már többen elmondták, a háború elől menekülnek ezek az emberek a gyermekeikkel, és Svédországban több mint 80 ezer menedékkérőre számítunk az év végéig. 20 százalékuk egyedül utazó gyerek, és az egyedül kísérő nélkül érkező kiskorúakat mindig befogadtuk Svédországba. Finnországból is sok évvel ezelőtt sok gyereket fogadtunk be. Nagy hagyománya van nálunk a háború elől menekülők befogadásának, különösen a gyerekekének. Ez egy közös felelősségünk Európának, az EU-nak vállalnia kell ezt a felelősséget. Jó kezdés az, hogy olyan Európát építhetünk így majd, amire büszkék leszünk. Sok intézkedésre van szükség, és nyilván a helyzetektől függően különböznek ezek mások is menekülnek a háború elől, legális migrációs útvonalakat kell kialakítani, és hát a Dublini egyezmény többen mondták, módosítani kell. Nagyobb szolidaritásra van szükség az államok között is, nemzeti, helyi, regionális dimenziók is vannak. Nem az országok közötti szolidaritásról van csak szó, hanem az önkormányzatok, a helyi önkormányzatok és régiók közöttről is. A migrációval kezdődik a dolog, az integrációval végződik a gyerekek esetében, az egészségügyi ellátás, a gondviselés, az iskoláztatás is a jogok közé tartozik. Nyilván a felnőtteknek meg kell próbálni eltartani magukat. Jó lenne, hogyha olyan példákat megoszthatnánk egymás között, amelyek jól működnek. Ami a menedékjogot illeti, Svédországban igen, hosszú ideig tart az elbírálás, fel kell gyorsítani. De hát ugye azért ilyen hosszadalmas, mert minden egyes esetet érdemben egyénileg vizsgálunk, részletesen vizsgálunk. Úgy gondolom, hogy bárkit beengedünk, nem erről van szó, egyénileg megvizsgáljuk az összes kérelmet. Egyértelmű, hogy közös a felelősségünk, és hogyha megvizsgáljuk, akkor vannak jó és rossz példák. Egy millió ember 500 millióra, hát nagyon kicsi százalék, nagyon kicsi arány ez. Törökországot nézzük, ott több a menekült, mint az egész EU-ban, egyetlen országban, úgyhogy azért ne feledkezzünk meg az arányokról, amikor beszélünk. Köszönöm szépen, Olszon asszony. Teseli úrnak adom meg a szót Magyarországról. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Az idő rövidsége miatt rövid, látszólag össze nem illő részleteket szeretnék felvillantani, annak reményében, hogy a részletek önökben összeállnak egy egységes, őszinte üzenetté. Magyarország közelmúltbeli történetének talán nem mindenki számára ismert részlete, hogy a 20. század közepén a görög polgárháború borzalmai elől menekülőknek Magyarország adott oltalmat. Ma is megtalálhatják a térképen Belojaniszt, a magyarországi görög falut, ahol 400 család települt le. Ma az én egyéni országgyűlési választókerületem része, és Magyarország új alaptörvénye lehetővé teszi, hogy a e közösséget nemzetiségi szószóló is képviselhesse a Magyar Országgyűlésben. Talán az sem ismert mindenki előtt, hogy a délszláv háborúk idején Magyarország vallási és etnikai hovatartozás nélkül minden menekülőnek menedékül szolgálhatott. A rendszerváltással egy időben 1989-ben alakult országunkban az első menekülteket befogadó állomás Bicskén. Bicskén, ahol a választók bizalmából hat esztendeig lehettem a kisváros polgármestere, és most második ciklusban képviselem országgyűlési képviselőként. A közel 25 esztendő alatt sok ezer hazájában üldöztetésnek kitett embertársunknak segítettünk a városban. Az elmúlt években azonban minden megváltozott. Higgyenek nekem, kérem, higgyenek nekem, minden megváltozott. A hozzánk érkezők mára már nem fogadják szívesen a segítséget. Erőszakosak, követelőzőek és félelmet keltenek a helyben élőkben. Láthattuk, nem csak dörömbölnek, hanem több helyen ránk is törték az ajtót a napokban annak előtte zömmel valós veszélynek kitett embereknek segíthettünk. Mára száz menekült vagy oltalmazotti státusz iránti kérelmezőből kettő, a nyár elején 7% volt valós veszélynek kitéve. Kérem, fontolják meg, nem arról van hát szó, hogy a gazdasági bevándorlók elveszik a valóban menekültek elől a lehetőséget és a figyelmet? Erre egy erősödő ukrán-orosz konfliktus, háború tőszomszédságában Magyarországon különösen aggasztóan tekintünk. Megítélésünk szerint veszélyben van a törvények tiszteletére épülő európai társadalom. Kérdésem az, hogy az élő jogszabályokat be kell -e tartani, és ha igen, akkor ez vonatkozik mindenkire, Magyarország, hangsúlyozom, nem a határok, hanem a zöld határok lezárása és a szabályozott migrációs ügyintézés szolgálatában vezette be a mechanikai, az élőerős és a jogszabályi védelem megerősítését. És végezetül szeretném kijelenteni, bár a számok nem ezt tükrözik, hiszen az idén ez idáig 225 ezer fő lépte át illegálisan Magyarország határát, és 175 ezer menedékjog iránti kérelmet sikerült Magyarországon regisztrálni. Országunk mégsem frontország, így a hotspot rendszer, az európai tervek szerint sem érinti országunkat. Mégis ez ma szóba került. Szeretném megtudni, hogy miért. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, most pedig megadom a szót Asznár úrnak a spanyol parlamentből. Merci beaucoup, madame. Buenas tardes. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok! Először is a parlamenti kollégám által mondottakhoz szeretnék csatlakozni. Ő is világosan felvetette a problémát. Mi is Spanyolországban is egy szolidáris megoldást keresünk néhány észrevételt szeretnék tenni, és egy-két kérdést megfogalmazni. A e kérdések már délelőtt megfogalmazottak bennem. Azt hiszem kijelenthetjük, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb humanitárius válságát éljük meg. Európának kell erre a válságra választ adni, de Európa nem eléggé alaposan dolgozta ki a válaszokat. Nem úgy dolgoztunk, nem olyan válaszokat adtunk, mint ami elvárható volna az országainktól. Kifejlett, jó alapokon álló demokratikus intézményeink vannak, a szolidaritás elvén állunk, éppen ezért ezt az elvet kell most megjelenítenünk a válaszunkban. Azt hiszem, hogy ebben sikeresek leszünk. Anna Gomes említette már, hogy a problémának két vetülete, két szempontja van. Egyrészt vannak a menedékkérők, akik megjelennek a területeinken, országaink területén, és van egy másik szempont is. Mégpedig az, hogy mi történt velük, mielőtt Európába értek. Egy szörnyű szenvedés történet áll mögöttük. Erőszaknak, kizsákmányolásnak eh, vannak kitéve, nem egyszer tűnnek el emberek, szerveikkel kereskednek, szörnyű, gyalázatos események történnek számunkra európaiak számára világos kell, hogy legyen. Szolidari, szolidárisnak kell lennünk, és úgy érzem, hogy Európa meglehetősen egyedül áll ebből a szempontból. Nem a 160 ezer menedék kérő áthelyezésére gondolok, hanem tudjuk és félünk is minnyáján attól, hogy jelentősen nőni fog a migrációs nyomás, sok száz ezer ember fog kopogtatni ajtóinkon. Nos, ebben a helyzetben úgy érzem, hogy Európa egyedül maradt. Kérdésem, ez csak az Európai Unió problémája, amelyel szemben nézünk? Az ENSZ-nek nincsen mondandója? Az Arab Liga miért hallgat? Ezt már egy előttem szóló felszólaló is felvetette. Miért csak Európának kell választ adni és reagálni? Másik észrevétele, másik megfontolásom. Európa feladata most az, hogy a külpolitikában is jobban megfogalmazza magát, és egy vezető szerepet játszon. az a feladatunk, hogy ezt a külpolitikai vezetőszerepet szerepet vállaljuk, és tárgyalásokkal másokat is be kell vonni, más szupernacionális szerveket be kell vonni, az ENSZ-t, az Arab Ligát, de másokat is. Azért, hogy ne csak mi oldjuk meg ezt a problémát, hiszen ez sok százezer ember nem csak Európától várja megoldást, hanem a világ többi szervétől, országától is. Biztos vagyok benne, hogy Európa szolidáris lesz, de nem szabad ugyanakkor a többi szempontról megfeledkeznünk, mégpedig arról, hogy közös külpolitikára van szükség annak érdekében, hogy minden eh, nemzetközi szervezetet megszólítsunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Atnár úr. Most pedig Vázquez képviselő kap szót. Muchas gracias, eh, señoras. Buenas tardes. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Rövidre foghatom magamat hiszen kollégám, az előttem felszólaló kollega sok mindenről beszélt, amivel egyet is értek. Egy következő szempontról szeretnék beszélni. Nem elegendő, amit ideig tettünk. Juncker bizottsági elnök az unió állapotáról szóló beszédében, vagy a State of the Union beszédében azt mondta, a menekült válság egy erkölcsi imperatívuszt jelent számunkra. Eljött az idő, hogy a humanitás szellemében lépjünk fel. Az európai politika prioritása kell, hogy legyen, hogy befogadjuk a menekülteket, mondta Juncker egyetérthetünk, egyet kell értenünk abban, hogy a problémának van egy ilyen vetülete. De van egy másik vetülete is, és erről szeretnék röviden beszélni. Mégpedig a külső határok védelmének kérdését szeretném felvetni. Ez egy olyan szempont, amely szintén megjelent a vitában itt ma délelőtt. Olyan szempontról van szó, amelyben a tanács arra szólította fel a bizottságot, hogy dolgozzon ki egy intézkedés csomagot a külső határok védelméről. Feltehetem még egyszer ezt a kérdést, nem tudom, hogy dekozta, vagy eh, más eh, úr tudna válaszolni a kérdésemre. Tehát kérdezem, hogy milyen intézkedéseket tervez, a bizottság elfogadni. Mit terveznek um, a határ, az intelligens határcsomag kialakítása keretén belül tenni? Hiszen 2016 um, elején próbálják áttekinteni ezt a csomagot, milyen intézkedéseket tervez tenni a bizottság. Köszönöm Eh, Vázquez úr, de Kosté úrat meg fogom kérni, hogy eh, adjon választ, de a bizottságnak kérném, hogy tegye majd fel a kérdését, mert Kosté eh, úr a régiók bizottságát képviseli, nem a bizottságot. Lauristin úr, asszony következik a Libé szakbizottság részéről, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, úgy gondolom, hogy az a kérdés, hogy Európa miként tud választ adni erre a kihívásra, alapvető fontosságú. Ez nem az országok kérdése. Abban a helyzetben a nagy teher az országokra nehezedik, de az Európai Uniónak jobban össze kellene fognia, meg kellene erősödnie, hogy képes legyen megbírkozni ezzel a kérdéssel. Anna Gomes jól írta le, hogy milyen kihívások előtt állnak az országok, de a következő kihívás az integráció kihívása, hiszen a már megérkezett emberek integrációjára és holisztikus európai megközelítésre van szükségünk. Nem csak az első évben, hanem hosszú távon. Ez egy új korszak, egyértelműen új korszak. Csak akkor tudjuk megoldani a problémát, hogyha unióként együtt lépünk fel, aktív, életképesebb, eh, holisztikusabb szakpolitikákat alakítunk ki az Európai Bizottságtól, a tanácstól is azt várjuk, hogy ezen dolgozzanak. Sok eh, bírálatot hallottunk, de kevesebb javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogyan lépjünk tovább. A frontex és másoktól, EASA-tól hallott intézkedések eh, mind csak első intézkedések, de hát évekről, évtizedekről van szó. Az én országomban, Észtországban 400 ezer Oroszországból érkezett bevándorló jelent gondot, egy egymilliós országban tíz évbe került, hogy a felét integráljuk az embereknek nyelvi tanfolyamokkal, stb. A másik felét nem is sikerült még. Nagyon nehéz mindezt megvalósítani. Európa mindig is a migráció kontinense volt, ugye a háborúból érkezett gyermekeket be kell fogadni, 60 millió európai menekült volt annak idején, és az én országom nagyon hálás Svédországnak, meg más európai országoknak, de főleg Svédországnak 44-ben befogadtak bennünket, és beszélni kell az emberekkel, akik maguk is megosztottak, de ez a hála, az európai szolidaritás történelmi érték, ami sokat segít bennünket abban, hogy az újfajta szolidaritást kialakítsuk a nehézségek után. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy egy nagyon kemény vita után az első sok hatást sikerült elhárítani a mi országunkban, és most arról beszélgetünk, hogy hogyan lehetne az integrációs programokat kialakítani a bizottságtól, a tanástól, magunktól is az első lépéseket várom a holisztikus integrációs ö, törekvésekre vonatkozóan. Így lehet az európai értékeket megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm Laurisztin asszony, most pedig López Aligilár úr következik. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A LIBE szakbizottság most már állandó jelleggel a válság miatt felvetődő értékek szellemében szólal fel. Ez egy humanitárius vészhelyzet, ez egy európai válság, európai megoldásra van szükség. Nekünk kell kialakítani a megoldást, és én megpróbálnám ennek a második vitának a témáját körüljárni. Ugye a helyi és regionális önkormányzatok nagyon fontos szerepéről van itt szó az Európai Unió jelenlegi válságában értékválságról van szó, és a válaszunknak megfelelő színvonalúnak kell lennie a helyi és regionális önkormányzatok állnak a frontvonalban. És igazából nem tettek mást, mint hogy segítséget nyújtanak. De nemzeti európai hatóságok csak később tudták támogatni őket. Az emberek, az önkormányzatok szolidaritásról tettek tanúbizonságot. Magasabb szinten viszont feltűnő a szolidaritás hiánya, pedig a 80-as cikk előírja a szolidaritást. Egyes tagállamok is kudarcot vallottak, de a települések nem tehetnek mást hogyha nem segítik őket a tagállamok, az Európai Unió, akkor az első reagáláson túlmenően a második napon mm, nem tudnak már finanszírozni. Nyilván a kvótákról nagyon sok vita volt, az áthelyezési kvótákról, mint hogyha ez lenne a történet vége, pedig nem. nem lehet egyszerűen a kvótákkal megoldani ezt a problémát, ez csak a kezdete a megoldásnak. Szóval arra akarok kiukadni, hogy még mindig kevés kötelezettségvállalás az EU intézmények részéről, hogy pénzt állítsanak rendelkezésre. Ugye szociális, társadalmi és alapjogokról van szó, nagyon fontos a Eh, szociális kiadások eh, finanszírozása, a szociális szektor egyes tagállamokban erős, másokban gyenge, gondoskodnunk kell arról, hogy az európai intézmények az európai költségvetésből pénzeket állítsanak rendelkezésre. Megszavaztuk, hogy az EU szociális költségvetése 150 millióval magasabb legyen az eredeti elképzelésekhez képest, a bizottsági javaslathoz képest és megpróbáltuk ezt az úgynevezett rugalmassági mechanizmust is beindítani, hogy a vészhelyzetekre reagálni tudjunk. Még mindig nem tudjuk, hogy a bizottság mennyi pénzt ad majd a tagállamoknak oly módon, hogy a települések a gyakorlatban is szolidárisak lehessenek. Honnan jön majd ez az európai pénz? Ez friss pénz lesz? Nem tudjuk, nincs erre válasz válaszra van szükségünk, fre, friss pénzre van szükségünk. Az interparlamentáris találkozó résztvevői remélhetőleg osztják az európai értékek közös nevezőjét legalább fontos lenne a szükséges pénzek odaítélése, hogy a szolidaritás valóságá váljék. Nem a nominális összegekről beszélek. nem tudjuk, honnan jön ez a pénz, a költségvetés melyik részéből. Friss pénzre lenne szükség, azt kellene ígérni, köszönöm. Kedves kollégák, ezzel kimerült a hozzászólói lista. Van-e más, aki még szólni szeretne, kérdést szeretne feltenni? Dökoszté úr talán még hozzátenne valamit most a vita után. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy látom, hogy sok felvetett kérdés nem igazán a helyi önkormányzatoknak szól, akiket én képviselek a régió bizottságában, hanem inkább a nemzeti kormányokhoz, a tagállamokhoz. A szolidaritást most a tagállamok eh, meg tudnák valósítani, sőt, azt mondhatnám, hogy kötelességük megvalósítani a településekkel szemben. Ez kötelességük, hiszen a településeknek nincs semmilyen eszközük, és azért is, amit hallottam itt több hozzászólótól, és azt kell, hogy mondjam, hogy szomorúan megyek ki erről a megbeszélésről, mert olyan szavakat hallottam, amelyek nagyon távol állnak az Európai Unió alapjául szolgáló értékektől, az európai integráció magját képező elvektől, köszönet azoknak, akik felszólaltak e megfogalmazások ellen, mert ezeknek nincs helyük itt a az Európai Parlamentben. Bízom benne, hogy az európai projekt megvalósulhat, és nagy lelkűek lesznek az európai intézmények, a tagállamoknak is el kell látniuk a feladatukat, és be kell fogadniuk az embereket, illetve el kell marasztalniuk azokat, akik félreviszik a problémát. Köszönöm, de Koster úr. Kienge asszony, szeretné meg ezt kiegészíteni valamivel? Merci, Madame la Présidente. C'était juste pour remercier tout le monde. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, az előadóknak és a parlamenti képviselőknek a nemzeti parlamentekből, akik hozzászóltak az üléshez. Mindentől tőlünk telhetőt megteszünk Roberta Metzulával, a kollégámmal, hogy az összes elhangzott véleményt feldolgozhassuk azon jelentésben, amelyet most dolgozunk ki. Még egyszer hálás köszönet. Remélem, hogy a jövőben is így tudjuk folytatni az együttműködést. Köszönöm. Madame Kenji. Elnök, köszönöm, Kienge asszony. Most, mivel én magam bolgár vagyok, egy nagyon kis európai országból jöttem, anyanyelvemen folytatom. Nagy öröm volt számomra, hogy részt vettem ezen a mai ülésen. Az én országomban is komoly problémákat vet fel a bevándorlás. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország képviselőinak, képviselőinek az országaiban komoly tapasztalatok, hagyományok vannak a migrációval kapcsolatban. Bulgáriának sem tapasztalata, sem ö, hagyománya nincsen annak, hogy a migrációs kérdésekkel hogyan foglalkozzunk. És ö, ráadásul a külső határon helyezkedünk el Európában, ezért ö, a külső határok ö, biztosítása egész Európa biztonságát védi. Pár hónappal ezelőtt elmondhattam itt ebben a teremben, hogy a földközi tengeren kialakult óriási válság, amelynek sajnos még nincsen vége, során nagyon sok ember a balkáni térségen keresztül Európa további részeibe akar eljutni. Ez történik ma a bolgár-török határon is. Elfogadtuk a kvótákat, amelyekről tegnap döntöttek. Bulgária 1600 menekültet fog befogadni, de már most több mint 1000 személyt fogadunk be hetente. Mi az európai szolidaritás részét képezzük. Dekoszter úr, az Európa ellenes szavak, amelyeket ön majd hallhatott, sajnálatos módon elhangzottak, de csak kisebbségben voltak. A legtöbb nemzeti parlamenti képviselő és az európai parlamenti képviselők többsége egyetértenek abban, hogy teljes mértékben prioritás az, hogy szolidaritás legyen az emberiesség és Európa nevében a tagállamok között. Remélem, hogy közösen sikerül ezt a válságot megoldani az önkormányzatok segítségével egyebek mellett. Nagyon sok kihívás vár ránk. de ezek ellen közösen sikeresen tudunk fellépni. Köszönöm.